Köszönöm szépen. A szabad mozgás joga, a szabad munkavállalás joga alapvető jogok az Európai Unióban. Sajnálatos módon nagyon sok olyan tisztességes munkavállaló, aki Kelet-Európából érkezik, diszkriminációval kell, hogy szembenézzen nap, mint nap. Az elmúlt években nem egyszer és nem kétszer fordult elő az, hogy másodrangú állampolgárként kezelték a román állampolgárokat. Olyan visszaéléseket kellett el szenvedniük, amely a 21. századra egész egyszerűen méltatlan. Az európai parlamentnek pedig igenis kötelessége megbizonyosodni arról, hogy a munka jog minden rendelkezésének érvényt szereznek. Ehhez persze tájékoztatni kell az embereket arról pontosan, mik a jogaik. Szerintem egy európai testületre kell bízni azt, hogy ezeknek a jogoknak érvényt szerezzen. Nyugat-Európában minek menjenek a románok? Hát a pénz miatt ugyanakkor nem szívesen fogadják őket, még akkor is, hogyha szükség van rájuk egyes területeken, komoly értéke ez az Európai Unióban. Köszönjük szépen egyperces beszédnek nevezik ezeket, megvan ennek az oka, már pedig az, még pedig az, hogy egy percet kapnak eh, egy-egy beszédre, kérem ezt próbálják tiszteletben tartani. President, Mr. Commissioner. Zábaszka asszony a szó. Köszönöm szépen a szót. Szlovákia fogja következő periódusban az elnök, Európai Unió elnökségét adni, és a migráció lesz az egyik legfontosabb témánk. Néhány szlovák politikus olyan nyilatkozatokat tett a bevándorlókról, illetve a migránsokról, amely meglepetést okozott Európában, illetve visszatetszést keltett. Örülök neki, hogy a szlovák kormány többek között megvédi a külső határa határainkat, és harcol a terrorizmus ellen, de ugyanakkor a menekült menedékkérőkkel kapcsolatos jogszabályba és jogszabályokat is be kell tartanunk. A jelenlegi erről szóló szlovák dokumentum sajnos nem szól ugyanakkor erről, de remélem, hogy kialakul majd egy olyan konszenzus, amely megvédi az európai állampolgárokat is, de ugyanakkor megerősíti azt is, hogy Európában tiszteljük az emberi jogokat. Köszönöm szépen, Tanaszesz Kúria szó doamnă președinte dragi colegi Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Én üdvözlöm azt az ENSZ kedvezményezést, amelynek célja az, hogy ne történjen több HIV fertőzés, és ne halljanak meg többen az aids És a soron következő ülés is erről szól. Ugyanakkor a, a, a TBC az első számú gyilkosa a hívfertőzötteknek. Tízből heten a fertőzöttek közül ebben halnak meg, akik meghalnak. Ehhez képest kevesebb a donor, és a kelet-európai betegek nem férnek hozzá a gyógyszerekhez. Azt látjuk, hogy növekszik a fertőzések száma ezen a területen, ugyanakkor a TBC-nek gyógyszereknek ellenálló változatai is terjednek ezen körülmények között ideje lenne, hogy az EU egy integrált keretet hozzon létre 2016 és 20 között, amely együtt közeli, kezeli a TBC-t és a HIV-et. Egyfelől, másfelől pedig a nemzeti kormányoknak oda kell hatniuk, hogy a betegek megkapják azokat a gyógyszereket, amelyekre szükség van, és rendelkezésre álljanak erre a pénzek. Cukánó képviselő következő. Doamnă președinte, stimați colegi, Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretném felhívni a figyelmüket azokra a visszaélésekre, amelyeket egyes tagállamokban a családvédelem követel, azáltal, hogy a román családokkal szemben diszkriminálnak. Norvégiában öt gyereket elszakítottak a szülőktől. Hiába menték fel a szavukat, ez az egy család szerencsés módon újra eh, egyesülhet, de hát több hasonló példa van az Egyesült Királyságokban is eh, erre. Azt kérem a brit eh, állami szervektől, hogy tartsa a gyerekek és a szülők jogát tiszteletben. Úgy érzem, hogy itt a gyermek érdekeit kell szem előtt tartani, a gyermek jogairól szóló egyezményben ez egyértelműen lefektetésre került. Köszönjük szépen a következő hozzászóló Curtin Darling asszony. Thank you, President. We have... Köszönöm szépen, elnök asszony. Évtiz, év, generációk óta nem kellett ekkora döntést hozni a briteknek, és a 70-es évek óta a szakszervezetek Európa szerte szolidárisan a munkavállalók jogaiért harcoltak karoltve. Az nők e, egyenlő bérezéséért is harcoltak. Az Európai Bíróság 82-ben híres döntésében határozta ezt meg. Jó néhány számtalan brit életet mentetek meg, vagy a, a, a, a szülési szabadság, a, a, a, a részmunkaidő és dolgozás, a fizetett szabadsághoz való jog, mind-mind az Európai Unió jogban találjuk a e, gyökerét mindezeknek a jogoknak. Most azonban az EU-ból való e, kilépés egy rugalmas e, Nagy-Britanniát szeretnének, tűzre az európai jogszabályokkal, tűzre a munkálójogokkal. Ne adják meg ezt az esélyt, ezért maradjanak az unióban maradásban, és szavazzanak az unióban maradásra. Köszönjük szépen. Szalimovics úr a következő hozzászólónk. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony Két országban legnagyobb foghú a modern rabszolgasság, Üzbegisztánban és Pakisztánban. Mind a két országgal szoros kapcsolatokat ápol az Európai Unió. Ugyanakkor az ILO jelentése szerint Üzbegisztánban rendkívül fontosan oda kéne hatnunk a, a, annak érdekében, hogy a gyapotermesztés során gyermekeket ne alkalmazzanak, ugyanis jelenleg igen kiterjedt ez a gyakorlat. Az Európai Parlament folyamatosan elítéli a munkavállalói jogok megsértését Üzbegisztánban és Pakisztánban is. Bizottság azonban és a tagállamok szemet hújnak afelett, hogy mind a két országban gyermekeket és felnőtteket is rabszolgaként alkalmaznak. A bizottság fel kellene, hogy lépjen sürgős módon a rabszolgasság, illetve a kényszermunka ellen Közép-Ázsiában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dombászki úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, a múlt héten a múlt héten a Bundestag egy nyilatkozatot szavazott meg, amelyben elítélik az emberiség ellen elkövetett bűncselekményeket, itt most az örmény népírtásra gondolok, az 1915-ös örmény népírtásra. A történelmi igazságtétel nagyon furcsa reakciókat váltott ki, például a török miniszterelnök részéről. Olyan reakcióra gondolok, amelynek, amely köszönő viszonyban sincs az európai értékekkel. Törökország megpróbálja a, a korábban elkövetett török bűncselekményeket e, el, e, hallgatni, eltitkolni az európai vezetők túl sok engedményt tesznek egy ilyen eh, antidemokratikus és totalitárius rezsim irányába, mint Törökország. Radical reform, hence Sinn Féin's policy of critical engagement, az írek eh, érdeke nem feltétlenül valósul meg az Európai Unióban, és nem feltétlenül az áll az Írország, Észak-Írország érdekében, hogy elhagyja az Európai Uniót. Észak-Írország kedvezményezetje az EU-nak, és agrártámogatásokat is kap Észak-Írország. Diákjaink Európába utazhatnak dolgozni, és vállalkozásaink hozzáférnek az 500 milliós piachoz. Emellett az EU delme biztosítja, hogy egyenlő fizetést kapjanak férfiak és nők, joguk legyen fizetett szabadsághoz, illetve anyasági szabadsághoz. Ezeket a jogokat a brit kormány nem adná meg. Amennyiben a Brexit bekövetkezik, akkor Nagy-Britanniához láncolva Észak-Írország is mindenből kimarad. Sinn Féin nem kritikátlan híve az Európai Uniónak, mindig azt nézzük, hogy mi Írország népének az érteke, ugyanakkor ebben az esetben a Sinn Féin az Európai Unióban való maradás pártjánál. Thank you, President M. Köszönöm, elnök asszony az megosztáson alapuló gazdasághoz jobb, hogyha hozzászokunk, hiszen ez nem fog eltűnni. Ehhez azonban a tagállamok között harmonizált szabályokra van szükség, így működhet az európai fogyasztók érdekében ez a közös piac. A megosztás alapú gazdaság első számú felhasználói pontosan a fogyasztók Franciaországban 36%-a a fogyasztóknak az Airbnb, vagy az Uber, vagy a többi céget használta. Írországban 35% ez az arány. Ez a megosztás alapú gazdaság Európában 10 milliárd eurót termel, 250-re fog az elkövetkező évtizedben nőni. Ez rugalmasságot, választási lehetőséget és versenyt biztosít a piacon, a résztvevő cégek munkahelyeket teremtenek, és a, a, a helyi gazdaságot is előmozdítják. Éppen ezért azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy a tagállami szabályozás ne legyen szétszabdalt. Szeretnénk, hogyha az új üzleti modelleknek nem szabnának a gátat. A tisztességes adózás, a fogyasztóvédelem persze garantálandó. Az uniós jogszabályokat ki kell találni, hogy hogyan alkalmazzuk a megosztás alapú gazdaságra. Um, Köszönöm. Észak-Kelet-Anglia érdeke, jófevogott érdeke hogy az Európai Unióban maradjunk. Ha kilépünk, akkor ennek egyértelmű hátrányai lesznek. Mik az előnyei? Munkahelyteremtés szempontjából ez jó, hiszen a világ legnagyobb belső piacához férünk így hozzá. Jó beruházási szempontból is, hiszen ez a legszegényebb brit régióként többet kapunk, mint amit beteszünk a közösbe. Az Európai Unió pedig védi a jogainkat fogyasztóként, munkavállalóként. Az Európai Unió garantálja a biztonságunkat. Az Európában római koróta nem volt ennyi, ilyen hosszan béke. Az Európai Unió védi az ivóvizet, a, a, a vadvilágot, a, a környezetünket, az éghajlatváltozás elleni harcot segíti. Hogyha kilépünk az Európai Unióból, meggondolatlanul, akkor akkor tulajdonképpen észak-kelet Angliából egy konzen lesz. Thank you. Madam Harkin. Köszönöm szépen, Harkin asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ma azt a kérdést szeretném föltenni, hogy a ír politikusok a vízért követelt költségeket, költségeket ráháríthatják-e Brüsszelre hiszen a gyakorlat, a bevált gyakorlat az az, hogy nem vesznek, nem, nem, nem kérnek. Potocsnyik úr 2010-ben tisztázta, hogy a víz keretirányelv elfogadásakor lesz majd tisztázva, hogy mi a bevett gyakorlat már pedig 2014-ben az Európai Bíróság az Európai Bizottság ellen döntött, amikor Németországot azzal megvádolták meg, hogy nem, nem kérnek díjat vízhasználatért. A tagállamok nak adta azt a feladatot, hogy a e, vízhasználatnak a költségeit állapítsák meg. A bíróság megállapította, megállapította, hogy a vízszolgáltatásért e, a tagállamok felelősek, már pedig, ha Németországra ez vonatkozik, akkor Írországra is, az ír politikusok pedig most az EU-t vádolják azért, amit ők tesznek. Szerbu asszony következik. Köszönöm. Egy közelmúltban megjelent tanulmány szerint a 6-9 éves gyerekek harmada vagy túlsúlyos, vagy kövér. Az ehhez kapcsolódó betegségek kezelésének költsége az összes egészségügyi kiadásnak akár 10%-át is elérheti. Ennek ellenére semmit nem teszünk azért, hogy visszafordítsuk ezt a folyamatot. Elfogadhatatlan, hogy az elhízás elleni harc leginkább papíron folyik, és konkrétan semmi eh, lépéseket nem eredményez. Konkrét eredményekre van szükségünk mindent rendelkezésre kell bocsátanunk az embereknek, hogy el tudják kerülni az elhízást, információt adni az élelmiszerekről, megfelelő áron adni megfelelő élelmiszert, kiirtani a gyerekeket megcélzó tisztességtelen reklámokat, eh, ez lenne a feladat. Egy közelmúltban egy platformot indítottak, egy kezdeményezést, amely a táplálékokról adná meg az megfelelő információt az óvodások szüleinek, illetve az óvodások lakosoknak ahhoz, hogy meg tudják szervezni, tervezni az étkezésüket. Remélem a kollégák támogatják a, ezt a kezdeményezést. Köszönöm, Mamikin a következő. Thank, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vidéki területekről szállítják nem csak az élelmiszert, hanem a kulturális termékeket egy, egy részét is. Demographic growth. Over the years, however, és a lakosság egy jelentős részesítő. Az ipari forradalom után egyre több embert vonzottak a városok a, a, a vidékről, és a legtöbb tagállamban a lakosságnak több mint a fele ér már csak vidéken, városokon kívül. Ez lehet, hogy a munkahelyteremtés, oktatás, lakhatás, vagy a, a közlekedési költségek szempontjából pozitív hatással bír, a jövőjüket veszítik el a vidéki falvak például, arról nem is beszélve, hogy a mezőgazdaságban és a hagyományos kézműves szakmákban is elnéptelenedik a vidék. A kelet-európai tagállamokban még hangsúlyosabb 2004 óta ez a tendencia, mint korábban. Next speaker, Madame Rees. She's not here. Mr. Marias. Marias úr. Σήμερα, ανήμερα της επαιτίου της απόβασης των συμμάχων στην Ορμανδία το 1900... Köszönöm. Normandiában 44-ben eh, egy fontos döntést hoztak a szövetségesek, amely hozzájárult a eh, nácizmus bukásához. A görögök albán polgárokat ítéltek el, mert együttműködtek a megszállással, és meggyilkoltak több ezer görög állampolgárt. Ideje, hogy Görögország Albánia iránt felé is megfogalmazza kártérítési igényét, mert az albánok együttműködtek a németekkel 1945-ben Görögország nem fogadta el Albánia részvételét a Párizsi békekonferencián. Ugyanúgy, ahogy a németek, az albánok is kártérítéssel tartoznak a görögöknek. Három évig ugyanis megszállóhatóságként léptek fel señora presidenta ayer domingo cinco de junio. elnök asszony tegnap június five én barcelonában nagy tüntetés volt az euró mellett egy olyan tüntetés sorozat folytatása volt amely négy hónapja kezdődött el a spanyol kormány egy olyan ideológiai tervet jelentetett meg amely a víz keretirányelv ellenébe megy, nem akarnak uh, szociális politikai döntéseket hozni, viszont ennek a tervnek az eszközével élnének, és kock, uh, veszélyeztetik a uh, folyó deltájának létezését, ugyanis nem lesz megfelelő mennyiségű víz ezen a területen. Egyetértek azzal a sok ezer emberrel, aki tüntetett tegnap, és aki a bizottságot felszólítja arra, hogy a spanyol kormánynál érje el, hogy szüntessék meg ezt a tervet. Nagyon fontos ez a folyó a környezetünknek, nem kevésé. Hordasszony szó. President. Um, sadly... Köszönöm. A kínai acéltermékek dömpingje folytatódik eh, Európában. David Cameron eh, gyakorlatilag itt eh, a főbűnös egy sor más tagállammal együtt a, blokkolják a bizottság azon igyekezetét, hogy megmentsék az európai acélipart. Van azonban jó hír is. A Scarborough és Workingtoni E, acélgyárat egy fontért megvette a Grey Bull Investments, és ezzel e, Workingtonban 225 e, munkahely is meg lett őrizve és összességében az egész ellátási láncon Franciaországban és Nagy-Britanniában 4000 munkahely maradhat meg. Munkáspárti képviselők mutatnak rá a Tori kormány aljasságára, amelyel elengedték a az acélipar kezét Suheimennel és Ellen smith helyi képviselőkkel, illetve a szakszervezetekkel együttműködve a brit munkáspárt bebizonyítja, hogy az EU akkor működik a legjobban, amikor a szolidaritás alapján összefognak a vállalkozók, a politikusok és a munkavállalók. Köszönöm. Polcsák úr következik paní předsedající já bych chtěl mluvit o tom jak eh, funguje náš vnitřní trh právě. köszönöm szépen arról szeretnék beszélni hogy a belső piacunk a szerzői jogok területén mennyire működésképtelen. Európában közös jogkezelés eszközével próbáljuk biztosítani azt, hogy a szerzői jogokat érvényesíteni lehet, és hogy a jogok tulajdonosai megkapják a nekik járó költség, pénzeket, és ez a, szer, ez a rendszer teszi lehetővé azt is, hogy hozzáférhetővé váljanak ezek a ezek az alkotások. Minden, mindezek mellett ugyanakkor nincsenek EOS szintű engedélyezési folyamatok, és ez egy olyan probléma, amelyet nagyon sürgősen szabályoznunk kéne, tehát hogy Európa szinten szabályozzuk az engedélyezés kérdését. Elnök, köszönöm szépen, Mátiász kollégája a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Portugáliát az Európai Bizottság szisztematikusan fenyegette. Franciaországgal kapcsolatban nem fognak szankciókat alkalmazni. Franciaország az mégiscsak Franciaország. Az Eurogroup, az Eurócsoport elnöke azt követeli, hogy mindenkire egyformán alkalmazzák a vonatkozó stabilitási szabályokat, mivel egész egyszerűen nem volt elég, a demokratikus legitimáció válságát is megértük, a szociális gazdasági válságba taszították a megszorító intézkedéseikkel ezt az országot. Ez pedig ez a politika egyértelműen nem hozta meg a kívánt eredményeket, ezért az Európai Bizottság felelősséggel tartozik. Az EGGÓK uniójáról beszélünk itt igazából, konkrét eredményeket nem látunk, a gazdasági szabotás az inkább jellemző. Éppen ezért, biztos úr, két dolgot szeretnék kérni öntől. Szó, tegyen egy szívességet Európának végre. Kán szó. Just 17 days until the UK votes on its membership of the... 17 nap múlva szakálságban az unióban maradása vagy az abból kilépésből, de nem csak az Egyesült Királyság jövőjét befolyásolja ezt, hanem minden tagállamét. Fennáll a veszélye annak, hogy óriási gazdasági hullám söpör végig majd Európán, 3,5 millió munkahely forog kockán, a munkavállalói jogok is eltűnhetnek vagy gyengülhetnek, ezen kockázatokra reagálva konkrét válaszokkal nem szolgált a kilépők tábora a biztonság, a gazdaság helyett igazából a menekültekkel riogatják az embereket, légből kapott veszélyeket emlegetnek. Azt mondják, hogy az e, Egyesült Királyságba érkezők vagy bűnözők, vagy csak a szociális jutatásokért jöttek. Én is bevándorló vagyok, és tudom, hogy ezek alapvet, alaptalan félelmek, és hogy a bevándorlók nagyon sokat, sokkal hozzájárulnak a brit gazdasághoz és társadalomhoz. Remélhetőleg a szavaz azok majd átlátnak a szitán, átlátnak a hazugságok szövevényén, és helyesen voksolnak majd, ha eljön a nap. Köszönjük, Tum asszony! Tisztelt kollégám, nagyon nagy számú hontalan ember él az Európai Unióban, twelve át teszik ki Lettországnak, és Észtországban is nagyon sokan vannak. Szovjetun, Szovjetun, volt szovjet állampolgárok és azoknak a gyerekei ezek. Mind a két országban megtagadják ezeknek az állampolgároknak a választásokon való részvételt, Európai Uniós és helyi választásokon is. Több ezer arlóárást gyűjtöttek mindenhol annak érdekében, hogy a hontalan emberek Európai Uniós, Európai Parlamentben való képviseletét is kérvényezzek. Észtországban és különösen Lettországban aránytalanul magas a, az országoknak juttatott parlamenti hely ahhoz képest, hogy milyen sok a hontalan ezekben az országokban. Azt kérem, hogy ezen változtassunk. Köszönöm. Elnök, az egyperces felszállások alatt nincsen kékkártyás kérdés sajnos. Elnézést. Toria úr, szó. Muito obrigado, Sr. Juncker, Sr. Draghi. Köszönöm eh, Juncker úr és Draghi úr, valamint eh, barátaik eh, ideje, hogy meghallgassák azt, amit mi mondunk. A portugál választók elküldték a kormányt, amely az önök vágyait teljesítette. A portugálok küzdelme sikerre vezetett. Sikerült eh, nekünk felhagyni a bérek csökkentésével, növeltük a minimálbért, megerősítettük a szociális kiadásokat, a nyugdíjakat, a nyugdíjrendszert, eh, és más intézkedéseket is tettünk a 35 órás munkaidőt újra bevezették az államigazgatásban. Ez kevés, de mégis fontos. Többet szeretnénk. Juncker úr e, és franciák, Portugália, Portugália, Franciaország pedig Franciaország. E, ugyanakkor a portugálok büszkék a függetlenségükre, kezükbe vették a sorsukat, a történelmüket. Breton. Köszönöm szépen, elnök asszony. Juncker úr, ha, május 31-én ellátogatott hozzánk, és azt mondta, hogy az francia polgármesterek ők Európa. Nem, Európa ön, a megszólítások ön, és igazából áldozatok, áldozatok ők strukturális alapokból 27 milliárd eurót kapnak hat évat, ezt mondtam, miközben kétszer annyiba került ezen időszak alatt Franciaország számára az Európai Unió. Az Európai Bizottság a pénzügyi oligarchia képviseletét látja el, ahogy azt az egymást érő botrányok is igazolják, LuxLeaks, a Panama Papers, aztán majd a TAFTA. De hát nem bolondok a polgármesterek, egyre többen figyel, tudják és látják, hogy a populisták igazából patrióták. Mr. Papadakis. Köszönöm szépen, Papadakis úr a szó a Siriza kormány Görögországban megnyírbálta a nyugdíjakat és a társadalmi biztosítási jog, jogokat, és ugyanakkor meg biztosítja azt, hogy az üzleti köröknek minél több pénz jusson, most pedig a franciaországi és belga helyzethez hasonlóan próbálja alakítani a munkavállaló jogokat. Állítólag ez az legjobban bevált európai gyakorlatok kérdése, de gyakorlatilag arra, azzal fog végezni, hogy munkavállalók ezrei kerülnek az utcára, tönkre mennek a kollektív szerződések, nem lesznek kiegészítő fizetések, elbocsátások és sztrájkok fognak elszabadulni. Ugyanakkor egy olyan fővárosban kerül erre sor, ahol az innováció, a francia és a görög ipar, illetve gazdaság közötti együttműködés során fejlőd, fejlődésnek indulna. Ezt meg kell előzni. Köszönöm, elnök. Köszönöm, ezzel végét értek az egyperces felszólalások. Következő ülésünk holnap lesz reggel 9-kor, a napi rend rendelkezésre áll az Európai Parlament honlapján, és most berekeztem az ülést.